Rátérünk a következő napi rendi pontunkra, Ana Gomes jelentésére Szaúd-Arábiáról. Meg is adom az előadónak a szót négy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szaúd-Arábia fontos a közel-keleten. Egyrészt gazdasági súlya van, másrészt a terrorizmus elleni küzdelem egyik bástyája a globális biztonság, a világméretű biztonság nem mindig kiemelt eh, szempontot. A vahabiták mozgalma például a fundamentalista, illetve szélsőséges csoportokat eh, finanszírozza a világ számos térségében. Lehet, hogy a riádi kormány maga nem ért ezzel egyet, hiszen szenved az erőszakcselekményektől, a szír, illetve az egyiptomi, a bahrájni instabil helyzet szintén áldozatokat szed. Irakban, Pakisztánban, Afganisztánban tarthatatlanok az állapotok. Nem szabad szőnyeg alá söpörni ezeket a problémákat az EU-Szaúd-arábiai kapcsolatokban. Ezt hangsúlyozza is az Európai Parlament első jelentése erről a e, témáról. A Szaudarábiával való tárgyalások során a gazdaság, illetve a biztonság szerepelt az élen, hiszen itt egy kőolajtermelő országról van szó, amely az öbölmenti térség biztonságát, illetve a G20-as körgazdasági érdekeit is érinti, és az EU-Riád viszonylatban is meghatározó témakör. Fontos, hogy egyetértsünk az emberi jogok, illetve a demokrácia ügyében. Ezek megkerülhetetlen témák. Küzdeni kell a terrorizmus ellen, a civilizációt kell elősegíteni, és a békés konfliktus rendezés érdekében kell munkálkodnunk. Szaudarábiának nemzetközi jogi kötelezettségei vannak, emberi jogi kötelezettségei ideértve a nők jogát és a bevándorlóknak a jogát is az EURIÁD viszonylatrendszerben ezeket a szempontokat folyamatosan hangsúlyozni kell. Novemberben jártam Szaúd-Arábiában, és azt mondhatom, hogy a társadalmi-gazdasági élet alapja a férfiak és a nők elkülönítése. Annak ellenére, hogy egyre több nő végez egyetemet tavaly, a súrába kinevezték első alkalommal egy 13 főből álló női csoportot. Az emberi jogokat súlyosan megsértik, a gyámsági rendszert alkalmazzák, a családtagok gyámsága alá tartoznak a nők, illetve még a kiskorúak is. A családon belüli erőszak fokozódik, hogyha nem vetnek véget ennek a megengedhetetlen gyakorlatnak. Szaúd-Arábiában a diszkriminációt be kell szüntetni, a nők jogainak érvényt kell szerezni, a gazdasági, illetve a piaci körülményeket kell fejleszteni. Ide kell értenünk a nők vezetéshez való jogát is. A nők esélyegyenlősége nagyon fontos ügy, az alapvető jogok sérelmét eh, jelenti az ottani gyakorlat. Középkori halálbüntetés végrehajtás folyik továbbra is, és a szélsőségesek vallási háttérben működhetnek. Hogyha megnézzük a kivégzéseknek az összefüggéseit, akkor azt látjuk, hogy külföldiek is, bevándorlók is szerepelnek közöttük az ítélet nélküli fogvatartás, illetve a testi büntetés különböző formáit is be kell szüntetni a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően. A síták és egyéb kisebbségek jogait szintén tiszteletben kell tartani. A vallásszabadságot, a lelkiismereti szabadságot eh, biztosítani kell, és véget kell vetni a bevándorlók elnyomásának ez a régió, illetve a világbiztonsága szempontjából is nagyon lényeges. A különböző szaudi tárgyaló partnerekkel ezt meg kell vitatni az EU-nak, és a szaudi társadalom elnyomását meg kell szüntetni. A szociális hálón, a közösségi hálón terjednek a új mozgalmak, a fiatalok egyre hatékonyabban lépnek fel az érdekeik védelmében. Iránnal is összefüggésben áll a különböző szaudarábiai problémáknak a halmaza, és nagyon lényeges, hogy a szomszédos országokkal a kölcsönös előz, előnyök érdekében jó kapcsolatokat ápoljon Szaúd-Arábia, ez Irán, illetve Izrael szempontjából is fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel nézzük a, kegy, a spontán hozzászólásokat. Két kollega kért szót. Először Prokes asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy ez egy jó jelentés, hálás vagyok érte. Mivel Szaudi-Arábia és az Európai Unió közös kihívásokkal szembesül, migráció, energiabiztonság, nemzetközi eh, terrorizmus, vannak közös pontok. A terrorizmussal kapcsolatban nyilvánvalóan a terrorizmus elleni harc nemzetközi megállapodását kell, hogy megemlítsük, amelyet az ENSZ az Európai Unió és a, Sza a Szaudi Királyság is aláírt. Szaudi-Arábia jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az energiaellátás stabilabbá váljon, és az energiapiacok általában. De külön figyelnünk kell arra, hogy az országban az emberi jogok kérdése hogyan alakul. Tudjuk, hogy jogszabályi szinten ez az egyik legjobban korlátozó ország, a nők jogait leginkább korlátozza. Mindent meg kell tenni azért, hogy a nők emberi jogait érvényesülni lássuk, hiszen egyelőre még elkülönítik, szegregálják őket magánéletben, közösségi életben egyaránt. Köszönöm szépen. A szót Davozsas térnek adom meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió Szaudi-Arábia legnagyobb kereskedelmi partnere, ezért nagyon fontos a kapcsolatunk vele energiaellátás és a geostratégiai, az ország geostratégiai pozíciója miatt is. Fontos, hogy a régió biztonsága, stabilitása meglegyen. Dél-Kelet-Európában, különösen Bosznia-Hercegovinában jelentős a szaudi jelenlét. Függetlenül a kereskedelmi és geostratégiai megközelítések, megfontolásokon kívül az emberi jogok kérdését mindenképpen meg kell említsük. A kínzás megszüntetéséről beszéltünk nemrég, sajnos Szaudarábiában még mindig van kínzás és egyéb diszkriminatív gyakorlat ha megnézzük a statisztikákat, ugyanez évente változik, de még mindig meglévő gyakorlat. Örülnék, hogyha Szaudi-Arábiával erre vonatkozó párbeszéd elindulna az emberi jogok kérdéséről. Köszönöm. Köszönöm a vitát, és ö, Borg biztos utat kérem, urat kérem meg. Köszönöm, és köszönöm a parlamentnek ezt a jelentéstervezetet és azt a szerepet, amelyet Gomes asszony és az Emberi Jogi Albizottság tagjai játott, játszottak ebben a folyamatban, Lochpiller asszony különösképpen. Ez a jelentés és az a tény, hogy a parlament több képviselője, ideértve de Martini asszonyt is, meglátogatták Szaudarábiát a közelmúltban, mutatja azt, hogy komolyan veszük kapcsolatainkat ezzel az országgal, és az Iránnal kötött ideiglenes megállapodás kapcsán Eston eh, asszony is ellátogatott Szaudarábia és más eh, arabfélszigeti országokba, és azzal jött vissza, hogy a térség békéje, politikai, gazdasági egyensúlya szempontjából a golfországoknak nagyon fontos szerepe van, és az EU-nak aktívabb szerepvállalást kéne vállalni ebben a kapcsolatrendszerben. Úgyhogy Szaudarábia is kiemelt szerepet kapott, most a béka, békebiztonság intézkedések kapcsán. Ami a jelentéstervezetet illeti, az emberi jogi helyzet Szaudarábiában továbbra is ö, súlyos és kiábrándító. Hosszú, hosszan lehetne sorolni az ENSZ ajánlásait is egyébként az ENSZ konvenció végrehajtás, illetve nem végrehajtása kapcsán, és az EU tagállamok ö, segítő és koordináló szerepét abban, hogy mégis segítsék és rávegyék Szaudarábiát arra, hogy teljesítse vállalásait a jelentés tervezetben leszögezett tények nagyjából azok, amelyeket mi is már leszögeztünk. Az EU nem csak a kormánya, hanem a civil szervezetekkel is kapcsolatban van, és megpróbáljuk egyensúlyba hozni a bátor egyének védelmét a gazdasági kereskedelmi érdekeinkkel, a nőket érintő megkülönböztetést nyíltan megfogalmazzuk mindig tárgyalásaink során. Az emberi jogi helyzet Szaudarábiában valamelyest javul, lassacskán, de még nagyon sok teendő van, ez biztos. Számos területen kell még előre lépni. És főleg a már korábban is javasolt lépések és a király által is bejelentett, beharangozott ö, igazságügyi reform és a nőjogi reform területén tett ígéretek betartása területén. 2015-ben fognak a nők először választani még ha korlátozottan is. Aztán a külföldi vendégmunkások helyzetével kapcsolatban is mindig megfogalmazzuk fenntartásainkat, és a külügyi szolgálat követeli a külföldi munkavállalók jobb védelmét, mert az ő helyzetükkel való visszaélés mindennapos. Továbbra is ösztönözni fogjuk szaudi tárgyalófelünket arra, hogy lépjenek előre a szabad véleménynyilvánítás területén. A média szabadsága valamelyest javult az utóbbi időben. A külügyi szolgálat egyébként ö, igazságügyi ö, reformat is követel, hogy az NGO-kat be lehessen jegyezni, és elismerjék őket ö, olyanként. A nő jogi kérdés kapcsán pedig ö, pozitív jel, hogy a súrában 30 nő lesz a jövőben már, és a családon belüli erőszakkal szemben állítólag törvényt fogalmaznak majd meg hamarosan. Ö, de valószínűleg az, hogy a férfiak a nők gondokai, és ez fennmarad, a, ilyen esetek többségét el titkolja. Először is el kéne törölni a halálbüntetést, és minimál normákat kéne alkalmazni a halálbüntetés kapcsán. Például a nyilvános kivégzés, kivégzés számunkra elfogadhatatlan a konstruktív párbeszéd során folyamatosan emlékeztetjük tárgyalófelünket, hogy aláírták az ENSZ megállapodást az emberi jogokról, és ennek betartása még nem működik. Múlt januárban is ö, elmondtuk a véleményünket, és most először EU diplomatáknak megengedték, hogy részt vegyenek egy szaudi állampolgár Riadi Perén, mint megfigyelők. Elnök úr, Szaudarábia rendelkezik azokkal a kapacitásokkal, hogy a térség politikai stabilitását és gazdasági virágzását érdemben segítse. Ezért Szaudarábia szerepe kiemelt, és ezért nekünk is fontos partnerünk, és fontos az is, hogy Libanon kapcsán és a közel-keleti békefolyamat kapcsán Szaudarábiával tárgyalásban maradjunk, és hassunk az országra, ha lehet. Iránnal is megegyeztek, és reméljük, hogy Irán nukleáris tevékenysége kapcsán fenntarthatónak bizonyul majd a jelenlegi megállapodás. A regionális stabilitásnak ez alapvető pillére. Ösztönözzük a kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatokat. A főképviselő asszony elkötelezett amellett, hogy a szaudi partnereinket továbbra is prioritásos helyen kezelje, és úgy gondoljuk, hogy itt az ideje annak, hogy EU megerősítse kötelékeit nem csak Szaudarábiával, hanem más arab félszigeti országokkal is, és közben az emberi jogi párbeszédet folyamatosan ösztönözze. Nyíltan beszéljük meg különbségeinket kölcsönös tisztelet légkörében, ugyanakkor javítsuk egyéb konvergens érdekeink kapcsán az együttműködést. Az EU így jár el, kommunikációs csatornáinkat folyamatosan nyitottan tartjuk és használjuk, és konstruktív szerepet próbálunk játszani ebben a folyamatban. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, hogy részt vett az iménti vitáinkban, illetve köszönöm az elmondott gondolatait, és lezárom a vitát, és holnap 12 órakor szavazunk következő napi rendi pontunk. Pável Robert Kovál képviselő jelentése a prioritások a keleti partnerség országaival folytatott uniós kapcsolatok vonatkozásában.